So, colleagues, good afternoon. Uh... Jó napot kívánok, kollégák! Látom, hogy jelen vannak a legfontosabb emberek a délutáni ülésünkön. Az első napi rendi pontunk az pedig az EU típus jóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése egyszerűsített eljárás az 50 per 2-es értelmében, ami azt jelenti, hogy az előadó október 12-ig kéri be a módosítókat, október 30-áig lehet kifogást emelni, és amennyiben nincsen kifogás, akkor október 31-e a benyújtási határidő. Most, miután ezt elmondtam, rögtön átadom a szót a jelentéstevőnek, Marlin Mitzinek. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Valóban ez egy olyan jelentés, ami reagál arra, hogy mi történik a Brexit tárgyalásokon. A Brexit hamarosan bekövetkezik szinte holnap, és az összes intézmény próbálja enyhíteni a károkat, a hatásokat, hiszen ilyen hatások érik majd a Brexit bekövetkeztekkor az Uniót is és Nagy-Britanniát is. Ezért szükségesek az ilyen típusú jogszabályok. Ráadásul egyszerűsített eljárást kell alkalmazni. A határidők ambíciózusak, az év végéig ezt a rendeletet meg kéne hozni. A jelenlegi típusjóváhagyási jogszabályokat akarja kiegészíteni ez a jogszabály, és megkönnyíteni a Brexit tárgyalásokat. Valójában ez egy adalék lesz majd ahhoz a nagy joganyaghoz, amit a Brexit tárgyalásokon létrehoznak. Én a parlamenti csapattagjaként erre eh, próbálok koncentrálni, tehát a lehető legegyszerűbb módon. Itt eh, a gyártók, illetve a típusjóváhagyó hatóságok felelősségéről van szó, nevezetesen arról, hogy a típusjóváhagyó hatóságok mindent, mindent tesztet és mindent meg tudjanak csinálni ahhoz, hogy át tudják venni, el tudják fogadni a brit engedélyeket. Alapvetően itt az egyik cél az, hogy elkerüljük a Dieselgate-hez hasonló botrányokat, amelyek mindenkinek kárt okoztak ez egy olyan rendelet lesz, amely nem fogja megváltoztatni a jelenlegi, jelenlegi EU-s típusjóváhagyási jogszabályokat, miközben a jelenlegi megállapodásnak is eleget tesz, meg kell nézni a Brexit részszabályait, illetve át kell gondolni, hogy milyen átmeneti időszakra van szükség. A harmadik dolog az az, hogy minimális legyen a hatása ennek a kereskedelemre, eh, illetve a piachoz való hozzáférésre, mert különben a dolgok eh, bonyolultabbá válnának. Tehát eh, Nyilván a piachoz való hozzáférés szűkül a Brexittel, de ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy a termelés teljesen leáll. Ezért azok a termékek, amelyek brit jóváhagyással készültek, továbbra is forgalmazásra kerülhessenek az átmeneti időszak végéig az EU piacon nem fogja megváltoztatni ez a szöveg azt, hogy miről szól a típus jóváhagyás, ugyanakkor hagyja felkészülni az ipart. Ez nagyon fontos, különös tekintettel a szűkös határidőkre. Noha továbbra is tárgyalni akarunk annak érdekében, hogy a gépjármű ipar jogbiztonságot élvezhessen, mert különben eh, nem valósul meg a rendeletnek a célkitűzése. Szeretném, ha megértenék ennek a sürgősségét, ennek a, kérdését, ennek a kérdésnek a sürgősségét, miközben elfogadják annak a lényegi elemeit. És a fő cél az, hogy a szabályozási való megfelelés továbbra is meglegyen, illetve az üzleti életet ne borítsa fel, ne okozzon kárt a Brexit. Köszönöm, most pedig az EPP Andreasnak adom meg a szót, ő a jelentő, az árnyéket előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondok az előadónak, hogy foglalkozik a témával, megkért, hogy fűzzek hozzá néhány gondolatot. A, hogy mik a jelentés fő céljai gyorsan és hatékonyan lépjünk, hogy a lehető legkevesebb jogbizonytalanságot hagyjunk magunk után az idő tekintetében, és még hozzáfűzi azt is, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy az EU és a Nagy-Britannia közötti üzleti kapcsolatok gördülő keny fenntartása fontos, hogy ne keletkezzenek gazdasági megszakadások. A második is nagyon fontos, ez pedig az, hogy megfelelő garanciákat kell alkalmaznunk, és hogy koherens legyen a fellépésünk, és pedig a Brexitről folyó tárgyalások szellemében, és hogy megpróbáljunk minden érintettnek azonos feltételeket biztosítani de meg kell találnunk a megfelelő hatékony gazdasági válaszokat. Nagyon lényeges az időzítés, hogy eh, a túlságosan rövid eh, időkkel ne gátoljuk eh, a gépjárműket, és hogyha a Brexitig nem sikerült elintézni bizonyos típusok jóváhagyásait, akkor itt ne hagyjunk túlságosan sok időt és azt hiszem, amit a SND-s kollégánk mondott, pont ugyanebben az irányba mutatott, tehát támogathatjuk itt az egyszerűsített eljárást. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Az ECR nem nevezett ki árnyék előadót. Ön az? Akkor tessék öné a szó. Köszönöm, én vagyok az valójában bár eh, brit képviselőként eh, nyilván nem, nagyok, nem nagyon akarok most előtérbe nyomulni. Nem vagyok benne biztos, hogy a bizottság megközelítése könnyebbé teszi a helyzetet, hiszen a leg bonyolultabb megoldást választották, mert egész egyszerűen lehetett volna azt is választani, hogy minden olyan típust, amit a britek a Brexit előtt jóvá hagytak, amikor az még egy EU ügynökség volt, továbbra is tiszteletben lesz tartva, addig, amíg egyáltalán az érvényes. Ez lett volna a legkönnyebb mindenki számára. Most a helyzet az, hogy egy cseh autó, amit Csehországba építenek, cseh munkások, ha brit engedélye van, nem lehet se országba se eladni. Na most ezt nem így kellett volna. A, a britek azok nem ezt választották, hanem ők maguk részéről elfogadják az európai típus jóváhagyást. Lehetett volna tehát ezt választani, de nem ezt tették. Egy dologra hívnám fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, az olyan gépjárművek, amelyet már legyártottak, de még nem került a piacra, főleg akkor, hogyha nincs Brexit megállapodás, reméljük ilyen nem lesz, de ha mégis. Nos, gyakorlatilag a kifutó gépjárművek az egyetlen olyan eset, ami hasonlatos ehhez. Gyakorlatilag ebben az esetben bizonyos időkorlátok között lehet piacra tenni ezeket eh, a helyi hatóság engedélyével, ugyanúgy, eh, ahogy eh, az alkatrészeknél is felmerülhet az, sőt nagyobb számban, hogy a legyártott alkatrész később kerül felhasználásra. Na most jó lenne, hogyha ezt hasonló módon alkalmaznák, oldanák meg. A tanács arra hajlik, hogy a Brexit, illetve a, a, a brit kilépésig maradjanak, vagy lehessen piacra tenni ezeket az alkatrészeket. Sajnálatos módon ez nem oldja meg teljesen a helyzetet, inkább a kifutó típusokra vonatkozó szabályokat kellene eh, fenntartani, illetve átvenni. Eh, eh, itt problémák lehetnek a határidőkkel, például ott a 12 hónapos határidő, illetve a diszkrecionális joga lehet az adott jóvágyási hatóságnak, és én úgy gondolom, hogy ezeket a lehető legkisebb mértékben kellene korlátozni. Marking parts and components. Now I hope this... Én azt remélem, hogy ezt figyelembe tudjuk venni, és ez a szükséges backup rendelkezésre áll akkor, hogyha nem születik megállapodás, de eh, Stuart is eh, itt van. A UKIP részéről biztos vagyok benne, hogy a UKIP ezen sokat gondolkodott ezen a kérdést, és valószínűleg sokkal átfogóbban fogja megfogalmazni eh, az ő álláspontjukat. Köszönöm. Örülök neki, hogy az én országomat PC-zte ki, mint híres autógyártót. Czech Republic vagy Csekia a két angolul elfogadott kifejezés Csehországra. Most az ALDE részéről adom meg a szót Szelimovic úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Nos, nagy tiszteletem, minden tiszteletem Dalton úré, de nem nagyon látom, hogy milyen más módon járhatott volna el az Európai Bizottság. Nem mindig támogatom őket, de itt azt gondolom, hogy az egyetlen lehetséges megoldás a jelenlegi helyzetre. Most nem akarjuk elkezdeni azt a vitát, hogy kifelelős azért, hogy önök úgy döntöttek, hogy kilépnek. Tehát ezzel most ne foglalkozzunk, de kezdjük az elején a gyártó, hogyha Nagy-Britanniában kapott engedélyt, az új engedélyt kell, hogy kapjon az EU27-től, illetve azoknak a típus jóváhagyó hatóságaitól. Ez eh, érvényes lesz a már gyártás alatt levő gépjárművekre is, azért, hogy azok folyamatosan megfeleljenek az EU szabályoknak és bekövessenek az uniós piacra. Azonban a jelenlegi típus jóváhagyási rendszer ezt nem engedi meg, mert jelenleg nem lehetséges az, hogy egy másik hatóság kijavítsa vagy megváltoztassa a, egy másik EU-s típusú jóváhagyóhatóságnak a jóváhagyását. Ez egyébként annak idején egy védelmi intézkedés volt, tehát nem, nem veheti át. Őrültség lenne elfogadni másnak az engedélyét, illetve a mögöttes vizsgálatokat. Miért lennék én fel? Hogy tudnám, hogy mi van a mögött? És én azt gondolom, hogy a bizottság ennek fényében az egyetlen lehetséges dolgot tette meg, nevezetesen azt, hogy egy új eljárást kell végigvinni, ami esetén biztosak lehetnek az ügynökségek azért, vagy abban, hogy felelősséget vállalhatnak mert tudják, hogy mi van az engedély mögött. Én tényleg nem látom más módját, hogy hogy lehetett volna ezt kikerülni, és tényleg ne firtassuk most azt, hogy ki a felelős azért, hogy Nagy-Britannia kilép. Én üdvözlöm tehát ezt a javaslatot, és azt is, hogy az új hatóság a teljes eh, folyamatért lesz felelős, tehát eh, megcsinálja az összes ellenőrzést, adott esetben a visszahívásoknál is, azok, azon autók esetében, amelyek már a piacon vannak. Ez nagyon fontos, mert eh, a jogbizonytalanság, amit a Brexit okoz, az nem jó a vállalkozásoknak, és nem jó a fogyasztóknak sem, és alapvetően egy termékbiztonsági kérdés is. Én szintén támogatom a gyorsított eljárást, az egyszerűsített eljárást, mert azt gondolom, hogy lehetőleg gyorsabban kell elfogadni ezt a jogszabályt. Nem látok okot arra, hogy alapvetően megváltoztassuk a bizottsági javaslatot. Az NV elfogadott egy szöveget, ami szerintem világosabb, és ők azt mondják, hogy a brit típusjóváhagyás érvényét veszti, akkor, amikor az uniós jóváhagyás életbe lép, vagy legkésőbb azon a napon, amikor az EU eh, jog megszűnik érvényesnek lenni Nagy-Britanniában. Eh, tehát ez szerintem egy világosabb megfogalmazás. Ezzel együtt támogatom a bizottság javaslatát, és remélem, hogy eh, a lehető leghamarabb be tudjuk fejezni ezt a jogalkotási munkát. Köszönöm. Köszönöm és akkor most a zöldek nevében Pascal Durand következik. Köszönöm, elnök asszony, én is eh, gyorsan tudok megnyilvánulni, mert eh, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Szenővics úr mondott. Nem fogom elismételni mindazt, amit mondott. Eh, egyébként Nici asszony véleményét is osztom. Alapvetően egyetértünk, tehát egy hullámhosszon vagyunk. És ami pedig a típus jóvágyásokat illeti, e, és azt, amit sikerült eddig e, elérnünk, egy e, megoldás lenne, ugye az lenne, hogyha Nagy-Britannia továbbra is a normáinkat tiszteletben tartaná, ami egyébként felmerült, és akkor megszűnnének a problémák, mert akkor az ekvivalencia megmaradna. Ez jó lenne egyébként a brit és európai iparnak is, és jó lenne a fogyasztóknak is, hogyha ez lesz a végleges megoldás. Nem tudom, hogy itt a mögöttem levők ezzel együtt értenek-e, de az a munka, amit ténylegesen elvégeztünk, kár lenne, hogyha a végén megszűnne ez az ekvivalencia. Tehát valójában ezt kellene a lehető legnagyobb mértékben fenntartani. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. És akkor most a többi hozzászóló kaphat szót, Wolf úr az első. Thank you, Madam Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyors leszek. Én egy nagyon apró megjegyzést tennék. Pillanatnyilag arról beszélünk, hogy a bizottság olyan helyzetben van, hogy az Európai Uniós gyártók kaptak egy típus jóváhagyást Nagy-Britanniában, viszont utána, a Brexit után hogyan lehet ez majd lehetséges. Tehát ez a pénzügyi szolgáltatásokkal függ össze, és ezen a téren voltam tevékeny, mielőtt az Európai Parlamentbe választottak volna, és az ESMA-ban is az ECON szakbizottságban beszéltünk erről. Tehát itt a gépjármű jobbhágy, és itt bizonyos szolgáltatásokkal váltanak ki, és ez árukra is vonatkozik. És létezik már egy ilyen a harmadik országokkal kapcsolatban. Tehát most adok egy ilyen pénzügyi szolgáltatási példát. Tehát a pénzügyi szolgáltatások teljesen össze vannak kötve, tehát állandóan különféle kötvényekkel, és derivátumokkal foglalkoztunk. És az Egyesült Államoknak például nagyon világos módszere van, hogy hogy nézett CFTC, az FCC és egyéb szervezetei is vannak. És ezekben a ezek a szabályok nagyon hasonlítanak az Európai Uniósokhoz, és néha pedig teljesen mások. De itt határokon átnyúló tranzakciókról van szó általában, hogy működjenek a piacok és hogy bizonyos dolgokat lehessen finanszírozni, részesedéseket egy másik országban, és ez az Európai Unióban is nagyon hasonlít. És itt általában ilyen memorandumokat, ilyen jószándékú memorandumokat alkalmaznak, és ilyen memorandumok az Európai Unióban is vannak a harmadik országokkal szemben, és az Egyesült Államok esetében is. Nincsen hasonlóság, vagy nincsen lehetőség, meg akkor is, hogyha a helyzet még ha nincs megállapodás, a bizottság létrehozhatna egy ilyen memorandumot, és az Egyesült Államok és az Európai Unió között lévő szabályokhoz hasonlóan. És ez esetleg elfogadható lenne mind a kettő számára. És főleg Nagy-Britanniában a szabályok azonosak maradnak mint pillanatnyilag. És ez 2020. január 1 elfogadható lennének, hogy a brit szabályok és az Európai Uniós szabályok pedig kompatibilisek lennének. És ez 2020. december 31-én lehetne. Ez igazából csak egy megjegyzés lenne, hogy az Európai Unió más piacokon éljen lehetőségekkel. Köszönöm szépen. És most Egnyú úrnak adom át a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tehát itt igazából csak Dalton kollégám itt este mit be. És úgy gondolom, hogy nem túl tisztességes így nyilatkozni ilyen hangon, hogyha hozzám akar szólni, akkor ez hozzám is intézheti. De hogyha jól értettem, hát örülök hogy komolyan veszi ez a bizottság ezt a dolgot, és hogy a bizottság is a Brexitben van. Tehát igazából itt elkezdenek történni a dolgok, és nagyon örülök, örvendezek, hogy eh, ez itt megtörténik. És nagyon fontos az, hogy oldjuk meg ezeket az apró problémák, amelyek itt jelen vannak. Ma délelőtt a kölcsönös elismerést használtam, ezt a kifejezést aztán lehurrogtak. De itt ebben az esetben ez a két szó mégis így átviláglik. Tehát, hogyha itt van egy kölcsönös elismerés, akkor ez az Európai Unió és más országok között megvan. Ausztrália, Izrael, Egyesült Államok, Kanada. Tehát van precedens, ennek van egy előzménye, és igenis használjuk ezt a lehetőséget. És elnök, azt szeretném mondani, hogy nagy-Britanniában szeretnénk vásárolni európai árukat, javakat, nem az, nem az, hogy ki akarjuk tartani az országból az európai árukat, és a Brexit nem erről szól, és hogyha önök is így tekintenének erre, akkor az többet segítene. Köszönöm. Köszönöm. Most Lucy Andersonnak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Itt, eh, hogy eh, igazából reménye van annak, hogy megelítsük a Brexitet, és akkor ezekkel nem kell foglalkozni, de Pascal azt mondta, hogy a egyszerű megoldás az lenne, hogy ezt eh, itt megtartanánk, de ez egy olyan terület, ahol vannak nemzetközi normák, és ezek a normák pedig jelentős segítséget jelenthetnek. De ebben a vitában és a többiben is kidomborodott eh, az egész folyamat őrültsége. És az a tény, hogy igazából nem a nemzet érdekünk, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. Itt sem és más területeken sem. De még akkor is, hogyha olyan kereskedelmi megállapodásunk lesz, amely ezekkel a témákkal mind-mind foglalkozik. Tudjuk, hogy az európai jogalkotás nagyon kemény, és elméletileg is többé-kevésbé még érvényes. És eh, itt eh, a végrehajtásról van szó, az esetjogról. Mi van akkor, hogyha az Európa Bíróság 5-6-7-8 év múlva hoz egy eh, döntést? nagyon-nagyon zavaró a brit és az Európai Bíróság, és mindenki számára. Tehát tényleg bánom, hogy itt erről vitázunk. Sajnálom, hogy, hogy ez itt van, de szerintem a lehető legrosszabb helyen vagyunk. És most lezárom ezt a vitát, és pedig ilyen brit itt kerekasztalként Catherine Styler kapott erre szót. Köszönöm szépen. Nem mindenki hisz Nagy-Britanniában a Brexitben, és szeretném alelnökként is kijelenteni ezt. Hát itt belső piaci szakbizottságban a belső piacot támogatjuk, és ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha elhagyjuk az Európai Uniót, akkor természetesen azt akarom, hogy maradjunk a belső piacon, maradjunk a biztonságpolitikai együttműködésben. És vezettem a Econ szakbizottságot bizonyos jogszabályokban, ott voltam én is, amikor az amerikai ügyekről tárgyaltunk. Tehát igazából nagyon más dolog ez az autók tekintetében, hiszen abszolút fontos a biztonság, a jogbiztonság a polgáraink számára mivel, és együtt is működünk. Igen, néhányan a szakbizottságból úgy gondolják, hogy folytatják a Brexitet, tehát nyilván vannak, akik megszavazták a Brexitet, és valószínűleg fogalmuk sem volt, hogy milyen káosz követi majd a Brexit megszavazását. És most meglátjuk, hogy majd mi történik hat hónap múlva. És eh, támogatom a kollégám Mici asszony munkáját és a kollégáim munkáját, akik évekig itt keményen dolgoztak. És a lehető legjobb szolgáltatási és áru kereskedelmi helyzetet szeretnénk elérni a brit polgároknak a Brexit után is. Köszönöm. Köszönöm. Most Joanna Csikovszkát kérem fel az Európai Bizottság részéről, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hölgyeim és uraim, a megjegyzéseiket. Van időnk, hogy átmenjünk, hogy megnézzük a prezentációt? Igen, köszönöm. Akkor most röviden szeretném bemutatni annak a szövegnek a helyzetét, amely remélem, hogy megválaszolja néhány aggályukat, és néhány megjegyzésre is reagálnék, amelyet a vita alatt hallottunk. Ez igazából csak a kontextus, és az európai jog Nagy-Britanniában érvényes most, e utána a harmadik országnak számít majd. Tehát ez nagyon fontos, hogy megengedjük, hogy a gépjárművek közlekedjenek az utakon. És még akkor is, hogyha itt elválnak uh, a kompetenciák, hogy meg kell engednünk, hogy a termékek a piacra jussanak. A javaslatunk pedig ezzel foglalkozik. Ez egy olyan szöveg, amely igazából előkészítő jellegű, a Brexitet készíti elő. Anélkül, hogy uh, a tárgyalásokat befolyásolja a különféle szinteken zajló, különféle ágazatokban zajló tárgyalásokat. Tehát úgy kell alakítanunk itt a jogalkotást, hogy a jelen jogi kontextusból induljunk ki, de a politikai kontextusból és a tárgyalásokat. Ez a legjobb javaslat, amit elérhettünk ilyen körülmények között. Miért van szükségünk erre a javaslatra? Azért, mert a jelen jogi keret nem engedné meg a zöggenőmentes átmenetet a Brexit utáni helyzetbe. És itt négy pontot emelnék ki az előző diában. Itt azokat az elemeket emeljük ki, amelyeket, amelyek a jelen szabályokhoz vezettek, és az új alkalmazást pedig az EU 27-e fogja majd megnézni, és hogy hogyan alkalmazzák, és a brit műszaki szolgáltatás lesz itt a brit részen felelős. Az új gépjárművekre vonatkozó követelmények tekintetében, hogy az a fontos, hogy egyenlő esélyei legyenek a gyártóknak, és bármi is történjen a helyzet nevezesen jogbizonytalansághoz. Ez ismét általános információ, tehát itt nem kell túlságosan sokat eh, maradni, tehát folytatjuk a vitát. A legutolsó pont eh, releváns, hiszen ténylegesen meg kell néznünk a visszavonulási megállapodást, és itt bizonyos elvek vannak, amelyek számunkra iránymutatók, hogy hogyan kezeljük a jelen helyzetet. Tehát itt van például, hogy a jelen tárgyalások, az is fontos, hogy milyen eredménnyel járnak. Nagyon röviden, tehát itt mire vonatkozik a kiegészítő, kiegészíti a meglévő szabályokat, tehát ez azt jelenti, hogy igazából alkalmasak a jeleni szabályok, a típusjóvágyási szabályok, és de ki kell őket egészíteni. Egy nagyon fontos elem az, hogy ez ideiglenes. És a végrehajtás, az alkalmazása meg fog szűnni. Tehát igazából mi a szöveg hatája, tehát nem csak a gépjárművek, hanem technikai egységek, alkatrészekre is vonatkozik, és a mezőgazdasági, a pótkocsikat, a motorkerékpárokat is maga mondja, és olyan gépeket, amelyeket jóvá hagy az NRMM rendelet. A dia alján pedig definíciókat találunk, a következő dia. Ez egy nagyon fontos szabály, ahogy már ez elmondták, a jelen jogszabály nem enged még egy típusú vahagyást ugyanarra a gépjárműre. Tehát itt az EU 27-ek típusú vahagyási hatóságai a felelősek, ez egy alapszabály a rendeletben. A gyártóknak pedig a alkalmazást a Brexit előtt kell bevezetni. Tehát lesz majd egy átmeneti időszak. És maga a végrehajtás, ez pedig nem csak azt jelenti, hogy alkalm, hogy meglegyenek a típus jóváhagyási jogszabályok, hanem hogy a Brexit kontextusában kell ezeket majd újraértékelni. Ez egy olyan elem, amely arra vonatkozik, amit az előadó mondott. Mi azt irányozzuk elő, hogy egy új típusjóváhagyási hatóság folytathatja a jóváhagyást, tehát már említettem a brit műszaki szolgálatot, de a jog bizonytalanság esetén más hatóságokra is ruházhatja ezt. Tehát eh, megadja a szabadságot hogy amennyiben kételyek vannak itt a tesztekkel kapcsolatban, akkor át lehet delegálni ezt a feladatot más műszaki szolgálatra is. Ennek a célja az, hogy megkönnyítse a gyártóknak az átállást. Azt is előirányozzuk, amit már az előbb említettek, hogy az új típusjóváhagyás jóváhagyás az új gépjárműkre vonatkozó előrösök értelmében fogjuk végrehajtani, amelyeket érint vagy nem érint a Brexit. A következő dia. A típusú jóváhagyás akkortól hatályos, amikortól érvényét veszti a brit típus jóváhagyás, és itt nem átruházható jóváhagyásról van szó, hanem új jóváhagyásról. Ez nagyon fontos, mert itt az ábrán látszik, hogy azok a járművek, amelyeket az új EU27-es, illetve az egyik EU27 hatóság által kibocsátott típus jóváhagyás érint, azoknak a teljes új felelősségi köre ennek megfelelően alakul, legyen szó mondjuk német, finn, magyar vagy más jóváhagyó hatóság által kibocsátott jóváhagyáson. Egyszerűsítem a következő ábrát, annak alapján, amit eddig elmondtam, vagyis, hogy az új kibocsátású típusú jóváhagyások esetében előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor már érvényét vesztette a jóváhagyás, mert leálltak a gyártással. Kapható a piacon, de már nem érvényes a típus jóváhagyás. És pont ez a rendelkezés gondoskodik róla, hogy említették is, hogy nem fordulhat elő új dízelgét. Tehát nem lehet olyan jármű, amelyre hatósági intézkedés úgy érvényesülne, hogy a felelősség nincsen szabályozva, amennyiben valami történik. Tehát az EU piacain kapható korábbi brit jóváhagyással rendelkező járművet alaposan nyomon fogunk követni. Ez az utolsó ábrám, és a javaslatot ennyiben szerettem volna összefoglalni, hozzátéve még, hogy a tanács megkezdte a szöveggel a munkát júliusban. Most már közeledünk a célvonalhoz, szinte megvan az új szöveg, és a bizottsági javaslatot a tanács tulajdonképpen már jóvá hagyta, finomítva bizonyos szabályokat, de az alapelvek, illetve a megközelítés maradt a javaslat szerint. Aztán még a kölcsönös elismerésről mondanám, hogy ezt az alapelvet nem tekintették a tárgyalások alatt irányadónak, tehát ebből nyilvánvalóan következik, hogy jövőbeni jogszabályra nem alapítható. Tehát ezt javasoljuk a gyártók szempontjából a legegyszerűbb megoldásként. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm ezt az ismertetőt, illetve hogy tisztázott közben néhány felvetett pontot. Kérdezem, hogy Márlin akar-e újra szót kérni. Amennyiben igen, megadom. Köszönöm szépen az igen részletes bizottsági szakmai kifejtést a jelen folyamatról. Figyelembe kell venni az elmondottakat, és én úgy értelmezem, és ennek örülök, hogy egyetértünk alapvetően, szeretnénk zöggenőmentes átmenetet biztosítani, illetve a jogi és kereskedelmi bizonytalanságot elkerülni, és gondoskodni a biztonságról a fogyasztók szempontjából. Ezt kell szem előtt tartani, és a, alapvetően a párbeszéd, illetve az egyeztetések erre vonatkoznak a mai eszmecsere alapján. Köszönöm szépen, elnök. Ahogy javasolt, ahogy említettem is, október 12-e az előterjesztés határideje, és október, 20, ö, október 31-e a jóváhagyásnak a lehetséges napja, hogyha nincsenek ellenvetések. Most pedig tovább lépünk a következő napi rendépontra, gépjármű felelősség biztosítás, illetve a biztosítás meglétének ellenőrzése témára. Mindjárt meg is adom a szót saját magamnak jelentéstevőként ebben a témában. A gépjármű biztosítása vonatkozó irányelv nem túl izgalmas, de az autóbiztosítás mégiscsak a napi szinten érinti az EU polgárait. Egyszerű balesetektől, amelyek karcolásokon át súlyos sérülésig vezethetnek, ezeknek a következménye orvosi ellátás, és a biztosítási rendszer célja, hogy megfelelő biztonságot teremtsen a gépjármű tulajdonosok és a gépjárművel nem rendelkezők számára. Sajnos mindenkivel előfordulhat, hogy egy nap baleset éri. Az egyik tagállamból másik tagállamba közlekedő gépjárművek fontos, hogy ne, ke, hogy ne kelljen, hogy megálljanak a határokon, mert az a rendszernek a célja, hogy a biztosítási fedezet, illetve kártérítés az unió teljes területén működjön, legyen szó turistákról vagy munkavállalókról. És a zöldkártyás rendszer is ezt célozta, de ennek megvannak a korlátai. A mozgásszabadság uniós szintű joga egy egyszeri, egységes biztosítási rendszert igényel. 99%-ában az eseteknek ez az egységes díjfizetési rendszer működik, sőt jól, de nem tökéletes, úgyhogy lehet még tökéletesíteni. Erre vonatkozik a bizottság új javaslata. Alapvetően öt módosítást javasol a jelen irányelvhez. A bizottság az egyik a balesetek károsultjainak a kártérítése, kártalanítása, amennyiben a biztosító fizetésképtelen, a második megfelelő kötelező minimumösszegek a biztosítás fedezete esetére, illetve a harmadik a tagállami gépjármű ellenőrzések rendszere, negyedszer a biztosítást kötő kárigényeinek a kezelése a biztosítói oldalon, valamint az Európai Bíróság határozatainak a végrehajtás az új gépjárművek vonatkozásában. Általánosságban szakbizottságunk támogatja a javaslatot. Két komoly ír biztosítói csőd volt, e, illetve bolgár csőd az utóbbi hónapokban, és olyan esetekben, e, ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem kártalanítják a biztosítottakat, a csődbe ment biztosítók eh, felelősségét nem vállalja. Tehát senki. Mondhatjuk, hogy ezek kivételes rossz fiúk eh, voltak. Eh, minden esetre kezelni kell ezt a területet. Elejét kell venni a csalásoknak, és mindenképpen a tagállami biztosítás garancia alapok vehetők igénybe hasonló esetekben a jövőben. Ezek a károsultak nem járhatnak rosszabbul, mint mai esetben azok a károsultak, akiknél, a, akiknél nem volt biztosítás fedezete a vezetőnek. Az irányelv rögzíti az alkalmazandó minimumokat, és 2009-ben a felügyeleti területen az volt a tapasztalat, hogy egyes tagállamokban átmeneti időszakra alacsony a biztosítási fedezetek vonatkoztak bizonyos indexálás mellett és amennyiben nem azonos a fedezeti szint eh, egyes tagállamokban, más tagállamokhoz képest az probléma. A bizottság igyekszik orvosolni ezt a problémát, és én egyetértek ennek a szükségességével. A jelen jogszabályok hatája alatt nem jogszerű szisztematikusan megállítani a határon biztosítás ellenőrzési céllal a gépjárműveket. Ezt rendszer szinten tiltják a jogszabályok. Viszont a mai korszakban, amikor megvannak a műszaki eszközök, már lehetőség van arra, hogy rendszeres alapon a fizikai leállítást nélkül szkenerekkel leolvassák a rendszámot, és ellenőrizzék a biztosítás fedezetnek a meglétét. Azt gondolom, hogy ez üdvözlendő változás. Bármi, amit megtehetünk a biztosítási fedezet nélkül közlekedő járművek számának a csökkentése érdekében, azt meg kell tenni. És a lényeg, hogy a napi életét a polgárainknak ne sodorjuk veszélybe a biztosítás hiány miatt. Ugyanakkor az európai sofőrök adatait is megfelelően kell kezelni, amennyiben ott tagállamok élnek az új jogosultságaikkal. És az adatátadási szabályok is alkalmazandók. 100 leolvasott rendszámú autós közül, akikből egynek esetleg nincsen biztosítása, ilyen esetben azt mondhatjuk, hogy 99 esetében az adatokat bizalmasan kell kezelni. 2011-től vezette Dánia be egyébként a határon átkelő járművek rendszámának a leolvasását, és mára számos tagállamban bevezettek hasonló megoldást. Úgyhogy ezért is kell körültekintően kezelni az adatok, illetve az adatvédelem területét. Amennyiben a tagállamok között létezik adatsere rendszer, akkor hasznosíthatók ezek az adatok, de egyébként más tagállami rendszámot értelmetlen lenne leolvasni, hogyha nem megállapítható a biztosítás fedezet. A tagállamok közötti adatsere rendszer szerencsére a 2015-ös irányelv alapján már működhet a határon átnyúló közútbiztonsági, illetve ö, forgalmi szabálysértési ügyekben a biztosítást nélkül vezetett autó szabálysértésnek minősül, hogyha módosítják az irányelvet. Én ezzel egyetértek, és javaslom, hogy megtörténjen. Aztán a kártörténet, amennyiben valaki más tagállamba megy át, egyetértek azzal a javaslattal, hogy menjen vele a kártörténet is, illetve érvényesüljön egy új biztosítás megkötésekor. ne jelenjen meg 18 éves sofőrként egy másik tagállamban már biztonságosan vezető és hosszú előtörténettel rendelkező ö, autóvezető, és élhessen az olcsó biztosítási díj nyújtotta előnyökkel. Mivel viszonylag kis létszámú a más tagállamban biztosítást kötő és oda átköltöző állampolgároknak a száma, de ilyen esetben a diszkrimináció mentességet kell biztosítani. Végül a bizottság jogszabályi szintre emel számos európai bírósági határozatot. A jelen irányelv megfogalmazása szerint minden gépjárműre vonatkozik, amely nem számít vonatszerelvénynek, és a közúti úton közlekedő gépjármű, mint közlekedési eszköz a hatályba tartozik. Ez a kiszélesítés azt jelenti, hogy az elektromos kerékpárok, illetve motorok, rollerek és gyermekközlekedési eszközök is biztosítandók. A robogók, az elektromos robogók területét is a hatályba kell foglalni mert ezeket most már mindenhol látjuk közlekedni. Az eddigiekben a tagállamok nem úgy szabályozták ezt a területet, ahogy az Európai Bíróság elrendelte. Csak Finnország, Svédország és Franciaország írja elő például, hogy a gépjármű sport járműveket is biztosítani kell. A tagállamok az ötös cikk mentesítései keretében eltekinthetnek ettől a bizottság javaslata szerint, de én ezzel nem értek egyet. A bizottság csökkenteni igyekszik a jelentőségét ennek azzal, hogy ez csak egy jogszabály szintre emelkedés, de ezzel együtt is veszélyezteti a polgárok biztonságát, mert alternatívákat fognak keresni, és a biztosítási díjak emelkednek emiatt hogyha beveszük a biztosítók feladat körébe a gépjármű sport területet is. Szerintem a típus jóváhagyással rendelkező napi, illetve kereskedelmi célú járművek tartoznak a hatályba, és nem a versenyjárművek. A nem típus jóváhagyott járművek kerüljenek ki a hatályból. És Az irányelvben nincs semmi olyan rendelkezés, ami megakadályozna, hogy azok a tagállamok szigorúbban szabályozzanak, amelyek a sportjárművekre is kiterjesztenék a maguk szabályait. De aki például ma elektromos biciklit vesz, az a kötelező felelősségbiztosítást az autókhoz hasonlóan kellene, hogy igénybe vegye, de ez nem így van. A 15-ös cikk a járművek forgalomból való kivonását szabályozza, ez főleg szakmai technikai rendelkezés. Köszönöm szépen! És most szeretettel köszöntöm a látogatóinkat. a Genti Egyetem, illetve főiskola hallgatóit szeretettel köszöntöm itt az Európai Parlamentben, illetve szakbizottságon ülésen. És most hallgassuk meg a frakciók árnyék előadóinak a hozzászólását. Stefanec úr következik elsőként a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jezsi Poszpisil kollégám nevében szeretném elmondani az álláspontját. Egyetértünk a bizottsággal, hogy növelni kell a védettségét a balesetek károsultjainak, hogyha fizetésképtelen a biztosító, illetve a határon átnyúló viszonylatban a kártörténet legyen hordozható, illetve a cél, hogy fellépjünk a biztosítást nélkül vezetők ellen, és a minimális harmonizációt érjük el. Jól előkészített, illetve jó háttérellemzéssel alátámasztotta a javaslat. Én azt gondolom, hogy csak néhány területen pontosítandó. Konkrétan például a károsultak védelme terén a bizottsági javaslatban az szerepe, hogy a tagállamok hozzanak létre, illetve jogosítsanak fel egy szervezetet, amelyek kártalanítják a területükön tartózkodó károsultakat, nem csak fizetésképtelenség esetén, hanem hogyha nem együttműködő a biztosító, akkor is. És egy káreseteket határon átnyúló jelleggel intéző szervezet valóban szükséges, de az illetékességét pontosítani kellene, és ez még tárgyalásokat igényel. A fizetésképtelenség az egyértelmű helyzet, de a nem együttműködő biztosító már egy kérdéses fogalom, és tisztázni kellene, hogy ez nevezesen felesleges adminisztratív költségekhez. Egyetértek azzal is, hogy vegyük figyelembe a kártörténetet biztosítóváltáskor, illetve a biztosítási díj számítása ne legyen diszkriminatív. Csak néhány apró javaslatot szeretnék tenni a szöveg továbbfejlesztése érdekében, hogy legyen egy egységes vonatkozó űrlap a kárelőzményekre. Jó tárgyalási alapnak tekintem a bizottság javaslatot, és jó magam, illetve a frakcióm szívesen együtt működünk és támogatjuk. Mert működőképesnek és megbízható eredménynövezetőnek tekintjük. Köszönöm. Thank you very much for... Köszönöm a szocialisták részéről. Sergio Cofferati, Lucy, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Sergio most nem lehet itt. Én eh, ő helyette beszélek. Együttműködtem eh, Szerzsóval és eh, munkatársaival eh, ezen a témán, és köszönöm a produktív együttműködést. Sergio nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt. Olaszországban volt előre nem látható esemény miatt kellett oda mennie. Köszöni a raportőrnek és a kollégáinak az első átbeszélését az anyagnak, és nagyon jó hallani azt, hogy nagyon jó volt hallani azt, hogy milyen módon kell ezt a javaslatot megvizsgálni és támogatni. Én örülök, hogy együtt tudunk működni. Én biztos vagyok ebben, hogy együtt tudunk működni annak érdekében, hogy megerősítsük azokat a az óvintézkedéseket, amelyekkel az áldozatokat, illetve a fogyasztókat védjük. Néhány általános megjegyzés szerintem számos fontos javítás van a bizottsági javaslatban az áldozatok szempontjából, például a biztosításoknak az igazolható ellenőrzése a négyes cikk, illetve a tízás cikk, amely megvédi a csőd helyzetektől az áldozatokat, illetve a a harmonizáció a fedezeteknél szintén fontos, amely a 9-es cikkben szerepel. Ez konzekvensé teszi a helyzetet, mert 13 tagállamban alacsonyabb az összeg, amely a minimális kötelező fedezet. Emellett azt is gondoljuk, hogy ambiciózusoknak kell lennünk a fogyasztóvédelemben, különös tekintettel a 16-os cikkre. Itt a bizottság javaslatai pozitívak, de nem mennek elég messzire. E, a diszkriminációt e, el kell kerülni, amely a korábbi tagállami állandó e, lakóhelyen alapulna azt is biztosítani kell, hogy a kártörténetet komolyan figyelembe vegyék a biztosítók, és az átláthatóság ne csak ezt a részt érintse. Remélem jól értettem, elnök asszony, amit mondott, úgy vettem ki a szavaiból, hogy ön ebben egyetért velünk. Fontos, hogy ezt az felülvizsgálatot megragadjuk, ezt a lehetőséget, hogy a bónusz-málusz rendszert európai szinten tisztességesen megvalósítsuk, ami jobb védelmet ad a fogyasztóknak. Ami a hatályt illeti, fontos a kiegyensúlyozottságot és a jövőbe mutató voltát biztosítani ennek a jogszabálynak. Egy utolsó megjegyzés, köszönöm a bizottságnak azt, hogy válaszoltak az írásban benyújtott kérdésemre, ugyanakkor nem lehet tudni azt, eh, hogy mi történik akkor, hogyha eh, mivel betegség vagy eh, időskor miatt nem tudja valaki vezetni a gépjárművet, ezért úgymond leadja a gépjárművet, de a birtokában, a tulajdonában marad. Az hogyan működne, hiszen az ide vonatkozó szabályok nem mindig érvényesíthetőek. Jó lenne tudni, arról, hogy milyen következményei vannak ennek. És végezetül azzal is egyetértek, hogy nem kell a hatályt nagyon kiterjeszteni, vagy feleslegesen kiterjeszteni, de ha csak a típus jóváhagyott járműveket nézzük, én értem, ahogy mondta, vagy azt, amit mondott, de egy áldozati szempontból ez kérdéses, nyilván nem akarunk eléfeküdni a technológiai fejlődésnek sem. Köszönöm, hogy együttműködnek a kollégák ebben a javaslatban. Köszönöm az ECR részéről. Dan lesz az, igen. Én javas, én örülök annak, hogy megváltoztatjuk ezt az irányelvet, különös tekintettel a bírósági ítéletekre. Nyilvánvaló tisztázni a jogszabályokat, az teljesen egyértelmű és nagyon hasznos dolog, mivel a jelenlegi irányelvet máshogy és máshogy értelmezik az egyes tagállamokban. Vannak azonban fenntartásaim a hatállyal kapcsolatban nekem is vannak fenntartásaim, egy átszik, nem hoz jogbiztonságot, mert a használatot, mégpedig közlekedési típusú használatot nem definiálja kellőképpen, és nem egyértelmű, hogy a motorsportokban és az agráriumban ennek milyen hatása lenne. Az off-road gépjárművekre való kiterjesztés komoly negatív Eh, eh, hátrányokat és következményeket okozna. Eh, egyes országokban ez egész gépjármű típusokra való kiterjesztést jelentene például akár az elektromos biciklikre is. Nem valószínű, hogy ez a cél a motorgyártók részéről pedig azt hallom, hogy a motorsportokat akár illegálissá tehetik a jelenlegi szabályok, hiszen a kockázatok miatt nehéz lesz eh, biztosítást találni, mert ott gyakoriak a járműsérülések a versenyek során. Egyébként eh, a biztosítási díjak már most elég magasak, és adott esetben a versenyek a biztosítási díj miatt megrendezhetetlenné válnának, mivel biztosítók nem lennének hajlandóak fedezetet nyújtani. A versenyzők közti balesetek nagyon gyakoriak a motorsportokban a nagyon speciális agrárgépjárművek általában nem mennek közutakra, mégis az lenne a kockázat, hogy a hatája kiterjedne a, ezekre a gépjárművekre és a jogszabálynak. Valójában ezeknek a gépjárműveknek a kockázata igen alacsony. Egyes gazdálkodók, főleg Nagy-Britanniában már most is kell, hogy rendelkezzenek munkáltatói biztosítással, tehát egy kötelező gépjármű biztosítás e, jelenleg nem kötelező és nem is különösebben szükséges. Amennyiben ez így marad, e, ez a szabály, illetve ez a javaslat, akkor sajnos nem valószínű, hogy támogatni tudjuk. Köszönöm. Van-e még más képviselő, aki szeretne megszólalni? Ha nem, akkor megadom a szót Martin Merlinnek, aki az Európai Bizottság igazgatója, őné a szó. Jó napot, jó nap, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget. Merlin úr nevében elnézést kérek, nem lehet itt. Én az a tisztviselő vagyok, aki felelőse az igazgatóságon belül ennek a javaslatnak. Megpróbálok reagálni gyorsan az önök felvetéseire. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak eh, a pozitív eh, feedbacket. History of, of, of this directive. Eh. Az irányelv története ugye a 70-es évek elejére megy vissza, és fokozatos változások következtek be, amelyek révén egyre nagyobb lett a védelme az áldozatoknak, a közúti balesetek áldozatainak és azt gondolom, hogy minden európai polgár örül annak, hogy ez a folyamat folytatódik, és oly módon módosítjuk a jogszabályt, amely tovább javítja az áldozatok védelmét. Ami a konkrét megjegyzéseket illeti, az első a biztosítások ellenőrzése, illetve az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi problémák. De természetesen az adatvédelemre mi is nagyon odafigyelünk, és ha ezzel kapcsolatos módosítókat nyújtanak be, azokat nyilván méltányolni fogjuk. Ami az információ cserét illeti, illetve azoknak összekötését a közúti szabálysértések irányelvel, eh, ott eh, jogi tanácsadásra lenne szükségünk, mielőtt erről nyilatkoznék, mert teljesen más a jogalapja a két irányelvnek, tehát nem valószínű, hogy ebben az eljárásban az például módosítható lenne. Úgy tűnik, hogy a hatállyal van a legtöbb problémája a képviselőknek. Az első, ami felmerült, az elektronikus biciklik ehm, kérdése. Ez már több dologra bontható, hiszen ezek a kerékpárok valójában nem tartoznak a hatája alá. E, az Európai Bíróság e, ítélete értelmében ezek egész egyszerűen új típusú járművek, amelyeket korábban biztosítási szempontból meg sem fontoltunk, át se gondoltunk. De informális e, kapcsolattartásunk révén a tagállamokkal komolyan felmerült ez, mert ezek a fajta járművek is egyre több balesetet okoznak. Egyes érdekeltek szintén felvetették azt, hogy vegyük ki őket a hatája alól a jogszabálynak. Nem gondolkoztunk azon, hogy egyes típusok a hatály alól kikerüljenek, mert ez alapvetően a tagállamokra tartozik ami ezeket a kerékpárokat illeti, e-kerékpárokat, valójában ezek nem kerékpárok. Ezek igazándiból inkább eh, motorok, eh, még a kis teljesítményűek is. E, tehát ugye egyrészt meg kell nézni a környezetvédelmi aspektust is, a városok levegőjének tisztaságát, de a kockázat az áldozatok szempontjából az egyettől eltérő dolog. Ott három dolgot kell megnézni, okozhatnak-e halálos balesetet, vagy súlyos sérülést, és okozhatnak-e súlyos kárt, anyagi kárt. Anyagi kár vonatkozásában mondjuk azt mondhatjuk, hogy a, a, vonatkisiklás nem fognak okozni, de adott esetben egy lánc balesetet okozhatnak, ami a személysérüléseket illeti, és ez az egyik legdrágább kategóriája a kifizetéseknek, hogyha valaki elüt egy ilyen biciklivel valakit, az, az életet megváltoztatható, megváltoztató sérülést okozhat, több millió e- euróba kerülne, és nem lenne Európa szerte fedezete egy ilyen balesetnek. Tehát itt tényleg az áldozat szempontjából nézzük ezeket, ne pedig a kötvénytulajdonos oldaláról, aki egyébként szintén nehéz helyzetbe kerül, mert akkor a saját zsebéből kellene a kártérítést kifizetnie. Tehát ezt mindenképpen kiemelném. Ami a típusjóváhagyáshoz való hozzákötést illeti, ott abban az irányelvben más határoz, más definíciója van a gépjárműnek, ez technológiailag semleges, ez egy csomó fajta járművet lefed, azért, hogy ne kelljen gyakran változtatni a jogszabályt, ugyanakkor a tagállamok kivehetnek a hatája alól bizonyos típusukat, hogyha nem tartják azokat a jármű típusokat veszélyesnek. Megint az e-bicikliket figyelembe véve vannak olyanok, amelyekhez szükség van típus jóváhagyásra, ezek azok, amelyek 25 kilométernél gyorsabban tudnak menni, de még azok is, amelyek lassabban hajtanak ennél, valami fajta konformitási értékelés, illetve nyilatkozat kell. Tehát azok sem tartoznak teljesen, eh, azok sem mentesülnek teljesen a konformitási jogszabályok alul az e-kerékpárokkal kapcsolatban szintén elmondható az, hogy ezeknek elég gyakran vannak utasai, egy vagy két gyerek akár elől vagy hátul, hogyha elvesszük a védelmet, akkor a felelősségbiztosítás, ugye az, az, az egyébként kiterjed az utasokra is. Ennyit a típus jóváhagyásról, illetve az e-kerékpárokról. A motorsportok szerintem egy más állatfajta. Nyilván meg kell vizsgálnunk a tárgyalások során ezt, de a jogesetekből nem derül ki egyértelműen hogy beletartozzanak vagy nem. Nem annyira egyértelmű, mint a mezőgazdasági vagy ipari tevékenységnél, ugyanis a legújabb bírósági döntések azok tevékenység alapúak. Hogyha a jármű, mint gép van használva, akkor nem a gépjármű biztosítás kell, hogy kompenzálja az áldozatot, hanem egy másik. Ez nem egyértelmű, hogy ez érvényesíthető-e a motorsportokra, igazándiból azt kell megnéznünk, hogy teljesen ki akarjuk-e zárni a hatája alól a motorsport eseményeket, vagy, vagy ki akarjuk zárni a versenytársak közti sérüléseket, illetve károkozást, de a nézőket meg akarjuk védeni. Ez egy érdekes vita lenne ezt lefolytatni. Ami pedig a magánföld területre vonatkozó érvet illeti, az irányelv nem különböztet meg a közútak, illetve magánútak és területek között. Tudjuk, hogy egyes tagállamokban van ilyen jogilag releváns megkülönböztetés. Nyilván ez azt jelenti, hogy az adott ország gépjármű biztosítási jogszabályának a területi hatája alapján ez, ez érvényes, de azért óvatosan kell eljárnunk, mert a bizottság szemszögéből nézve a magánútak és a közutak megkülönböztetése nem annyira egyértelmű. Lehet, hogy más módon lehetne ezeket a földterületeket megkülönböztetni. Valószínűleg nem ez a két kategória lenne legjobban felállítható, a magán vagy a köz tulajdon, mert ez nem védi meg, ez alapján nem, megvéd, nem védhető meg a, a, az áldozatot, hiszen például egy szupermarket parkolójában is történhet súlyos baleset. Tehát ezzel azért még komolyabban kell foglalkozni. Ami a fizetésképtelenséget illeti, ott a az együttműködés hiánya is beindítja a kártalanítást. Ezekben a fizetésképtelenségi esetekben gyakran megtörténik az, hogy a károsult nem tudja lekövetni, hogy mi történik a céggel, várnia kell úgymond, hogy a csődöt kimondják, vagy valami történjen, és ez évekig eltarthat. Szerettünk volna egy védőhálót létrehozni, szeretnénk egy védőhálót létrehozni, hogy az áldozat akkor is megkapja a kártérítést, hogyha a határon átnyúló helyzet adott esetben nem világos. Lehet, hogy ehhez még majd hozzá kell nyúlni, de ha nem így járnánk el, akkor maradna a jelenlegi helyzet. Nos, az, hogy magasabb legyen, vagy alacsonyabb a minimális fedezet, ezt nem kommentálnám, mert ez, ezzel kapcsolatban nincsenek megfelelő adataink. Ami pedig a, a Giuliana ügyben hozott ítéletet illeti, érdekes kérdés. Természetesen gondolkozhatunk az ítélet következményein, a korábbi három esettől eltérően itt megvizsgálták azt is, hogy hol történt a baleset. Tehát jár-e, fedezve van-e az áldozat akkor is, hogyha a, a, a területtől függően. Giuliana ügyben a Giuliana ügyben pedig arról van szó, hogy egy olyan járműről volt szó, amely magán területen volt leparkolva, és igazándiból nem is használták. Ezzel a az ítélettel a jogászainknak nincsen különösebb baja, de lehet, hogy ki kellene terjeszteni rá, de ez egy másik kérdés. Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezeket a dolgokat még alaposan meg kell tárgyalni tehát főleg a S&D kollégám, tehát a felmetett kérdés a magánút és a közút közötti különbséget kell jobban kidomborítani. Ami az érveit illeti, hogy a elektromos kerékpárokat és egyéb ilyen járműveket is bele kellene venni a jogszabály hatájába. Jó lenne, hogyha be tudná mutatni ilyen elektromos kerékpárral elkövetett baleseteket, hogy milyen tények találhatók ezen a téren. De folytatjuk a megbeszélést a szakbizottságunkban, ami pedig az idő, határidőket illeti október 26-a. A fordításokig kérjük beküldeni 21-ig tárgyaljuk. November 27-ig lehet a módosítókat benyújtani, az IMKO-ban pedig január 29-én szavazunk. Köszönöm szépen, és akkor áttérhetünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a Digitális Európa 2021 és 27 között. Most pedig átadom a szót Gebhardt asszonynak, aki nincs jelen. Nincs itt, de Korn úr veszi át a helyét. Átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretném németül előadni, hiszen eh, alelnöki funkciójának köszönhetően máshol van. A digitális Európa egy központi eleme az európai iparnak, a digitális átállásnak. Az ipar, a gazdaság és a közigazgaság mind érintett. Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést írt a digitális belső piachoz vezető útról. Nagyon fontos az, hogy a jövőbeli digitális infrastruktúra alapjait lefektessük. Itt uh, a nagy teljesítmény számítógépekről van szó, a mesterséges intelligenciáról, kiberbiztonságról, a IT jártasságról és az interoperabilis megoldásokról, amelyek általános érdekeket szolgálnak. Egy ilyen modern digitális infrastruktúra felhasználása, illetve használata garantálhatja a jólétet az Európai Unióban. Összességében 216 módosítót nyújtottak be a bizottság javaslatához. A legtöbb módosító lényegét a program célokhoz írták, tehát ez a 4-8, a jogi keret, a digitális centrumok a 16-os cikkben találhatók, a 20-as ponthoz és a 25-ös ponthoz, amely a kiértékeléssel foglalkozik. Ennek megfelelően az előadó kompromisszumos módosítókat javasol itt, és egy technikai jellegű megbeszélést jövő hétfőn. Az előadó bizakodó, hogy a november 5-i szavazásig sikerül a megfelelő többséget megszerezni a fő illetékes bizottságban, az ITRE-ben. Tehát a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, a digitális kompetenciák, digitális jártasságok és az interoperabilitás jelentősen kiegészíti a bizottság eredeti javaslatait. Főleg az adatvédelem és a célok bemutatása, például a digitális jártasság esetében. A Digitális Európa programjában, ahogy egy ilyen programnál szokásos, a tagállamok mellett harmadik országok is részt vehetnek. Olyan országokra gondolok, amelyek EFTA tagok, vagy pedig tagjelöltek. A harmadik országok részvételét, hogy gaz, illetve biztonsági okokból csökkentsük, nem tartjuk megfelelő megoldásnak. Nagyon fontos, hogy ne terheljük meg az együttműködésünket a bizalmatlanság légkörével. A Digitális Európa nem egy klasszikus kutatási és fejlesztési program, hanem eh, piackész megoldásokat készít elő. Éppen ezért a biztonsági rizikó egy kicsit csekélyebb, mint a kiberbiztonsági megoldások kidolgozásánál. Tehát főleg a kiberbiztonság kidolgozása ezekben az országokban növelheti a biztonságot. Közvetve ez az európai kiberbiztonsági megoldások exportját is akadályozni. Akadályoznak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most szeretném a néppárt képviselőjének átadni a szót. López Isturis urat Éva helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kolléganő, kollégák, kedves előadó. Előadót képviselő kollégák. Antonio López Isturiz sajnos nem lehet a körünkben ma délután, de bemutatom megjegyzéseit. Először is a néppárt árnyék előadójaként szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló jelentést, amely jó alapot ad a szakbizottságnak, hogy az ITRE véleményét is bemutassa a digitális befogadó belső piac tekintetében. Új szinergiákban is gondolkozunk, amelyek eh, több eh, munkahelyet és eh, jobb életet biztosítatnak. Egyetértek az előadóval a költségvetés tekintetében, amit a bizottság javasolt, és egyetértek abban is, hogy a tagállamoknak is megfelelő módon hozzá kell járulniuk ehhez, hogy megfelelő módon beruházhassunk a digitális területre. 146 plusz módosító van a jelentéshez, és 16-ot nyújtott be a néppárt. Éppen ezért szerintem jó kompromisszumot érhetünk majd el, és ez erős jelzés a belső piac számára is a mennyiben az ITRE elfogadja a végleges jelentést. Ebben a programban szeretnénk Európa képességét növelni, hogy erősebb legyen a kiberbiztonságban, a mesterséges intelligenciában, a nagy teljesítmény számítógépek terén. Hiszen ezek a társadalom és a gazdaság számára nagyon lényegesek. Szükségünk van egy európai programra ahhoz, hogy a programokat finanszírozzuk és fenntarthassuk minden eh, kihívás ellenére, amelyet a technológiai átalakulás jelent. López Isturiz szeretné kiemelni, hogy eh, néhány elképzelés beépíthető a végső IMCO véleménybe. Ide tartozik például a közszolgáltatás, a közigazgatás digitalizása, digitalizálása, de a mesterséges intelligenciával is összefügg, és itt a vállalkozókra és az önfoglalkoztatottakra is gondolunk, elsősorban a KKV-kre, hogyha figyelembe veszük a digitális innovációs központokat. És a a felhő alapú számítástechnika és a hálózatok további kiépítése a mesterséges intelligenciával párhuzamosan. Ez nagyon sok mindenre vonatkozik a védelemre, a robotosításra, a tudományra, fejlesztésre. Amikor a digitális jártasság növeléséről van szó, akkor szeretném kiemelni, hogy általános és specializált jártasságra, képességekre gondolunk, hosszú és jöv, rövid távú továbbképzési intézkedések révén. Ez vonatkozzon a vállalkozókra, a közalkalmazottakra egyaránt. Nagyon lényeges, hogy a digitális innováció mindenki számára, minden ágazat szereplő számára nyitott legyen, hogy egy túlcsordulási innovációs hatást is elérjünk. Szeretném kiemelni, hogy ez a jelentés átlátható, hasznos és befogadó jellegű. Köszönöm. Nem tudom, az ECR részéről valaki? Igen? Igen, akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kompromisszumos javaslatokért és a szavazási listákért. Az ezen a dokumentumon végzett munka nagyon gyorsan halad, éppen ezért gratulálok a jelentéstevőnek. Megvizsgáltuk itt a szavazólistákat, és meg vagyok győződve róla, hogy az ECR a legtöbb módosítót elfogadhatja. Tehát például, amikor a magánszféráról van szó, a mesterséges intelligencia keretein belül, Tehát itt van például a 112-es zöld módosító, és ebben nem látunk hozzáadott értéket, viszont a digitális adatokat nem szeretnénk kibővíteni, és a 17-es cikk tekintetében szerintem nem beszélhetünk kiterjesztett tudásról de támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek a KKV-kre vonatkoznak, és azokat támogatják. Gyakran az a helyzet, hogy az Európai Unió pénzügyi eszközei a KKV-k számára nem elérhetők, és főleg az új tagállamokra gondolok. Itt hiányzik a tapasztalat, hiányzik a tőke, és ezt nem lehet az úgynevezett nyugati tőkével összehasonlítani. Az ECR támogatja azokat a módosítókat is, amelyek a digitalizált világ hálózatáról szólnak, és szeretném támogatni az Európai Unióban a standardizációt. Tehát itt konstruktív együttműködésre számítunk, és reméljük, hogy az előadó asszony nyitott a javaslataink irányába, hiszen ugyanaz a célunk, lehetőleg gyorsan szeretnénk ezt a programot befejezni. Oké, okay, thank you. Rendben, köszönöm szépen. Más frakció képviseletében szeretne valaki még hozzászólni? Denis, nem tudom, hogy kére szót. Nem senki nincs itt, aki felszólalna. Az Európai Bizottság szintén nem. Az ütemezés november 5-én szavazunk, az ITRE szavazás november 21. Köszönöm, és ennyi. Öt perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését, egyébként pedig a többiekkel holnap reggel találkozunk. Köszönöm.